sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Kedves hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket az utolsó rendes ülésen, a Jogi Bizottság ülésén. Kezdjük is az ülést, még akkor is, hogyha még nem jött meg minden képviselő, vagy nem jött el túl sok képviselő. Köszönöm annak, azoknak, akik pontosan érkeztek, de nagyon sűrű a napirendünk, úgyhogy kezdjük is. Az első napirendi pont a napirend elfogadása. A koordinátori ülésről nincs mit beszámolnom, és nem is lesz már koordinátori ülés, ez az utolsó jogi bizottsági ülés, ezzel tulajdonképpen már mindent lezártunk, amit lehetett zárni, jövő héten még plenáris ülés lesz, még a jogi bizottságból lesz néhány ügy a plenáris témáján, a plenáris napi rendjén. A következő pont, a 11-es pont alatt öt parlamentet érintő jogvita e, került a napirendre. Ezek utolsó pillanatban érkeztek részben. Nem tudom, hogy hogyan lehet itt rendesen és precíz módon foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, és felkészülni ezekre a e, jogvitákra, ezeknek a megtárgyalására. E, azt javasoltam volna, hogy írásban rendezzük ezt le. Minden esetre végül is sikerült előkészíteni az ügyeket, és ezért nagyon hálás vagyok a titkársának, illetve a szakértőknek, a munkatársaknak, úgyhogy mégis sikerülni fog ezt szóban e, megvitatni. 16 órakor lesz a szavazás, 16 órakor, ez nagyon fontos, hogy 16 órakor e, szavazás lesz, és utána zárt ülés a jogviták e, témájában és az egyéb kérdésekben, amelyek a napirenden vannak. Az egyéb kérdések ügyé pontjában, a 15-ös pont, ez egy, itt lesz egy rövid bemutató a kereskedelmi titkok kérdésében, illetve az Aténi Jogi Bizottsági látogatásról lesz egy beszámoló még a 15-ös pontban. Berlinger úr és még mások is ott voltak. Én engem tájékoztattak a kollégák, hogy egy nagyon konstruktív és gyümölcsöző delegációs utazásra került sor, ezt tehát fölvetjük még a 15-ös pontban. És akkor ezzel még egy fontos pont az ártülés pontjai között a mentelmi jog kérdése merül fel. Április másodikán az a fő ügyet utalta át nekünk az elnök, akik már régebb óta a szakbizottság tagja, tagjai azok ismerik ezt az ügyet, Lichtenberger asszonynak azonnal megadom a szót, Tessék, önnél szó. Igen, őszintén el kell mondanom, hogy nem értem, hogy miért került ez a napirendre ez a téma. Csak franciául kaptam meg az anyagot. Nem tudok annyira, egész, nem tudok annyira jól franciául, hogy ezt meg tudjam érték, eh, hogy értékelni tudjam ennek a tartalmát. Emellett, hogyha jól értettem, nem a francia hatóságok feljegyzését kaptuk meg, hanem, hanem a francia sajtóból kivett utalásokat. Én nem igazán tudok ezzel kapcsolatban véleményt formálni, a nyelvtudásom hiánya miatt sem, úgyhogy nem értek egyet azzal, hogy ez napirendre került. Elnök. Egyetértek, igaza van, ami a francia dokumentumokat illeti, a zárt ülésen még egyszer ilyen módon fogjuk felvetni a témát, ahogy ön mondta, angolul. Remélem, hogy addigra már több képviselő lesz itt az ülésen, és még egyszer elmondhatja a hozzászólását, és pontosan ezt a kérdést még egyszer fel fogjuk vetni. Hogyha nincsen tovább, további hozzászólás a rendel kapcsolatban, akkor a kettes napirendi pontra térnék az elnök közleményei. Itt röviden és velősen annyit tudok mondani, hogy nincsenek közleményeim. A hármas napi rendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása március 10 és március 19-20. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsen ö, ellenvetés, akkor rá is térhetünk a négyes napi rendi pontra. Itt a biocid termékekkel kapcsolatban megadom a szót a jogi szolgálatnak, hogy a biocid termékekkel kapcsolatban számoljanak be, hogyha ezt megtennék. Nem tudom, hol ül a jogi szolgálat, kérem jelezzenek, tessék. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt kitérnék arra, hogy milyen következményeket kell levonnunk a jogi a, a, a, a a parlament a bíróság döntéséről, hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság határozta meg, hogy mennyit kell fizetnie egy vállalatnak, hogyha biocid terméket vagy anyagot akar nyilvántartásba venni, vagy engedélyeztetni. A bíróság szerint nem volt elegendő információ birtokában a bíróság, bizottság ahhoz, hogy hogy meghatározza ezt a díjat. Ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egy delegált jogi aktusra van szükség ahhoz, hogy ezt meghatározzák. Az ítélet nem tett különbséget a, delegált, a delegált jogi aktusok és a végrehajtáson alapuló jogi aktusok között, tehát, e, hanem erre a konkrét ügyre koncentrált. Kérdés az volt, hogy az a, a vita tárgyát képező szöveg érdemi része elegendő volt, kielégítő volt-e, vagy voltak-e ebben hiányosságok. Nincs elméleti koncepciónk ezzel kapcsolatban, de mégis végig azt tudjuk, hogy a végrehajtáson alapuló jogi aktus mit, mire nem jó, mire nem lehet használni ezt. A bíróság elmagyarázta azt, hogy nem lehet, tehát ebben az ügyben épp, ö, e, ilyen jogi aktust ö, ö, alkalmazni, hogyha az eredeti ö, jogszabályjal kapcsolatban nem érkezett panasz. illetve hogyha a vezérelvek nem szerepeltek az eredeti jogszabályban, akkor nem lehet az Európai Bizottságot ilyen illetékességgel felhatalmazni. Tehát a 191-es cikkre csak nagyon korlátozott esetekben lehet kitérni. A jogszabályalkotónak vannak bizonyos lehetőségei az ellenőrzés elvégzésére, amely ellenőrzés azonban nem ugyanolyan szinten van, mint a validity control más területeken. Itt a bíróság döntésével kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy szabad döntési joga van-e a parlamentnek, illetve a jogszabályalkotónak. A véleményünk szerint nem. A régi szabályok, Lisszaboni szerződés előtti szabályok már megváltoztak, úgyhogy mindenkinek le kell vonni ebből a tanulságokat. Emellett a bíróság azt is hangsúlyozza, hogy a végrehajtáson alapuló jogi aktus a delegált jogi aktushoz viszonyítva kell értékelni. És hogyha megvan a delegált jogi aktus, akkor a bíróság azt mondja, hogy ezzel ellentétben, vagy ezzel összehasonlítva a végrehajtás alapuló jogi aktusnak ilyen és ilyen formájúnak kell lennie. Egy egy világos következtetést vonhatunk le a bíróság ítéletéből, hogy a két eljárási, eljárási mód nem egyenlő. Kettő közé nem tettünk egyenlőségjelet. Hogyha nincsen az értékelésben egyértelmű hiba, akkor a bíróság nem fogja a jogszabályt érvényteleníteni. Mindezek után azonban azt is el kell mondanom, hogy a bíróság, hogy az alapvető, kiindulást képező jogi aktus minden egyes pontját megvizsgálja, és szóról szóra ellenőrzi ezt, ami az nem túl gyakori, de ez az ellenőrzési lehetőség, ez az ellenőrzési illetékessége a bíróságnak teszi lehetővé a végén a azt, hogy az érvényességi ítéletének súlya legyen. Tehát ez az ellenőrzés nagyon alapos és nagyon részletes. Engedjék meg, hogy azzal fejezzem be, hogy az önök munkáját, munkájához kapcsolódok. A jogszabályalkotó illetékességekről szóló végrehajtási jogi aktusról szóló szavazásra került sor nemrégiben, és kérdezem, hogy a bírósági ítélet változtat-e ezen bármit? Valószínűleg nem. Miért nem? Azért, mert a bíróság kevesebb iránymutatást ad, a mi belső iránymutatásunk még sokkal fontosabb, mint korábban volt, ahogy ez a plenárison is elhangzott, és annak érdekében, hogy ezt az, ezt az illetékességet ha, valóban ki tudjuk használni, ehhez a parlamentnek ezt megfelelően ismernie kell. A legfontosabb elemek az szerepelnek itt, és ezek irányítják a jogszabályalkotó döntéseit. Köszönöm szépen, hogyha vannak kérdések, akkor ezeket várom. Köszönöm szépen. Ez egy, az Európai Parlament szempontjából egy nagyon fontos téma, a politikai munkánkat ugyanis értékeli, és hatás, illetve ez, erre hatással van. Szeretne valaki hozzászólni? Ha nem, akkor köszönöm ének önnek a beszámolóját, és rá is térnek a következő napi rendi pontra. Ötös napi rendi pont, eszmecsere egy írásbeli választ igénylő kérdésről. Relelini ügy, eh, Revelini urat nem látom. Néhány szót mondanék az ügyről, de nincs sok értelme tovább elmélyíteni ezt. Rivelini úr az Európai Bizottságnak tett föl e, egy kérdést, és ezt az Európai Bizottság nem válaszolta meg időben, és ezért az eljárási szabályok szerint ezt a kérdést itt fel kellene vetnünk itt a jogi e, szakbizottságban, hiszen a jogi bizottságot érinti ez a kérdés. Úgy tűnik, hogy tartalmát érdemi, érdemi szinten megoldódott a probléma. lehetőséget kaphatna e, Rivellini úr arra, hogy felvesse a témát, e, de hát nincs itt. Az Európai Bizottság azonban a késői válaszát megküldte, és elnézést kért a késedelemért, úgyhogy ennyivel lezárhatjuk, és rá is térhetünk a hatos napi rendi pontra, az Eurojust, eh, Eurojust témája. Itt vita, vitát eh, fogunk tartani, és Luigi Berlinger fogja a vitát bevezetni, tessék. Allora, Noi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, miről is van szó? Most egy eszmecserét tartunk, ahol ezt a munkadokumentumot fogjuk megvitatni. A munkadokumentum a Eurojustra is vonatkozik, és az első dolog, amit én szerettem volna kiemelni, az az, hogy egy kicsit furcsa ez a mai eszmecsere, mert most van a jogi szakbizottság utolsó ülése, a választási szünet előtt, és most azt kellene, abban kellene megállapodnunk az eszmecsere során, hogy a jogi szakbizottság mit is tegyen az eszmecsere után. Tehát elég furcsa, hogy valaki engem, idézőjelben azzal bíz meg, hogy a parlamenti ciklus utáni időszakra próbálják terveket szőni. Egy kicsit kafkai ez a helyzet, de hát ettől függetlenül a feladatunk ez ez, a Libel szakbizottság ugye foglalkozott ezzel, és hát nekünk is itt van a napirendünkön, napirendünkön, hogy a kérdés, hogy ugye mit tehetünk. A következő parlamenti ciklusra bízzuk majd a feladatot. Viszont különbséget kell tennünk az Európai Ügyészség és a Eurojust között. A munkadokumentum az igaziból csak az ügyészséggel foglalkozik, vagyis hát lényegében az ügyészséggel foglalkozik. Én szerintem az új szerződés bevezetése nagyon fontos. Vannak ennek ellenzői és vannak támogatói, de ettől függetlenül nagyon fontos, és az mindenképpen igaz, hogy ma ahhoz, hogy az Európai Unió területén mondjuk a bűncselekményeket nyomon lehessen követni, és a tagállamok erősebben, szorosabban együtt tudjanak működni, és gondolok itt különösen a szervezetbűnözésre, ezzel nagyon fontos szembeszállni, tehát ilyen szempontból különösen fontos a Eurojust. A Eurojust igenis fontos intézményként működött, nagyon fontos nyomokat hagyott, ha mondhatunk, mondhatjuk így, az intézmények, illetve az Európai Unió életében, és tulajdonképpen egyfajta sikert is elért, felül tudta múlni a, az unió köz- és magánéletében egy, ezt a negatív jellemzőt, méghozzá azt, hogy a szervezett bűncselekmények nem ismernek határokat, nem ismernek országokat, nem korlátozhatók egy ország területére, és bizony a Eurojustnak hála több érdekes eredményt sikerült elérni, hasznos eredményt sikerült elérni. Tehát én ezt szerettem volna mindenképpen kiemelni, akkor, amikor a Eurojustról beszélünk, ugye mindenképpen foglalkozunk ezzel a témával, akkor is, hogyha nem tudunk most már többet tenni. Két témát tehát mindenképpen külön kell választanunk, a főügyészséget, vagyis az Európai Ügyészséget, illetve a Eurojust intézményét, mert ez a kettő nem ugyanaz, és nem mindig tesznek köztük határozottan különbséget. A, az alkotmány alapító okirat értelmében megválasztja az együttműködés, a büntetőjogi együttműködés formáját. A Eurojust viszont figyeljünk oda, külön figyelmet kell fordítani a Eurojustra, mert a Eurojust szerepe alapvető lesz, Persze vannak olyan módosítási javaslatok, amelyek a szervezeti struktúrát módosítanák, tehát megvan ugye a működési, az adminisztratív oldal, hogy az Európai Bizottság képviselői jelen legyenek, és így tovább. Tehát vannak ilyen eh, strukturális javaslatok, szervezeti változtatások, de hát erről mielőtt még mi, mint parlament elmondanánk a véleményünket, meg kellene, hogy hallgassuk a Eurojustot és a Eurojust kollégáinak a véleményét, hogy hogyan igazolják, vagy mivel igazolják ők ezeket a változtatási igényeket, vagy, vagy egyáltalán ők hogyan számolnak be az ő munkájuk eredményéről. Ennyi lenne tehát a, az én véleményem. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Luigi. Igen, most eh, a jogi bizottságban ez az utolsó ülésünk, úgyhogy eh, egy olyan helyzet állt elő, hogy izgalmas eh, témákba belevágunk, de ezeket nem tudjuk lezárni. Ennek ellenére persze nagyon hasznos nagyon hasznos volt az, amit a eurojust kapcsolatban elmondtál a következő parlamenti ciklus számára, Szeretném megkérdezni, hogy a képviselők közül szeretne valaki hozzászólni ehhez. Úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy többé-kevésbé akkor ezt az elhangzottakat kiinduló pontként tekinthetjük, majd a következő ciklusban foglalkozik a parlament mindezzel. A következő témánk esetében pedig hasonló a helyzet, a hetes napi rendi pont, a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok témájában az előadónk Tájn asszony parancsoljon a szó. Köszönöm szépen. A múltkor már túlnyomó részt kifejtettem ezt az anyagot, ez egy munkadokumentum, amelyről már nem fogunk tudni szavazni, hiszen munkadokumentumokról nem szavazunk, de még egyszer a fő elemeit ennek összefoglalnám az irányelv hatája alá nem tartoznak azon esetek, amikor bűncselekményeket követtek el a gyermekek, hanem amikor nemzeti jog értelmében egy korlátozó intézkedés bevezetésére kerül sor. Tehát itt csak tényleges bűncselekményekkel foglalkozunk. A 9-es preambulum bekezdés azt tartalmazza, hogy olyan bűncselekményekre is vonatkozik, amikor az elkövető elmúlt már 18 éves, amennyiben elválaszthatatlan összekapcsolódik más bűncselekményekkel. Ha ez így van, akkor a kettes cikk hatájába kellene, hogy tartozzon kellene, ami azt jelenti, hogy ha valaki a 18. év betöltése előtt kezdett el végrehajtani egy bűncselekményt, amelyet a 18. év betöltése után ö, zárt le, akkor ez még az irányelv hatájába kellene, hogy tartozzon. Elutasítottam azt a javaslatot, amelyet a bizottság terjesztett elő, amikor is a kisebb súlyú vétségek esetében például a szülői a nevelő jogát, vagy a jogi segítségnyújtás jogát korlátozzuk, ez nem elfogadható. Egyébként mindig, amikor büntető jogi helyzet áll elő, jogi segítségnyújtást kell biztosítani. A munkadokumentumban szerepel az is, hogy a gyermekek kihallgatását audiovizuális módon rögzítsük, ezt ellenzem, például akkor is, amikor szabadságvesztésre kerülne sor, gyakran ugye ez óriási nyomásnak teszi ki a gyermekeket, és fennáll a felvételek köröztetésének, nyilvánosságra hozatalának a lehetősége. Éppen ezért egy kellő képzettséggel rendelkező pszichológust kell rendelkezésre bocsátani. A múltkor felhívtam a figyelmet arra is, hogy a gyermekek szabadságvesztéssel vajó sújtása különös bánásmódban kell, hogy részesüljön, hogyha nincs egy a fiatalkorúak számára elkülönített intézmény, akkor más helyen kell velük, más helyen kell őket elkülöníteni, nem szabad, hogy az egyéb fogvatartottakkal kapcsolatba kerüljenek. Utaltam arra is, hogy a nyilvánosság kizárása, amikor gyermekekről van szó, mindenképpen szükséges, és nem szabad biztosítani a kivételeket egy ilyen esetben, még akkor sem, hogyha a gyermekek jólétét kellőképpen szavatoljuk, mert így lehetővé válhat bármilyen fajta előre nem látható eset, és nem lehetünk biztosak abban, hogy minden tagállamban kellő és azonos bánásmódban részesülnek-e a gyermekek. Továbbá hangsúlyoztam azt is, hogy a gyermekek mindenképpen személyesen jelen kell, hogy legyenek egy meghallgatás, egy tárgyalás során, ezt a kérdést tehát szigorúban kell kezelni, mint a felnőttek esetében, és semmiképpen sem szabad döntést hozni, amennyiben például betegség vagy egy hozzátartozó elhalálozása esetében a gyermek nem tud jelen lenni a tárgyaláson. Ami pedig az eljárási költségeket illeti, a tervezetben azt javasoljuk, hogy a felmentőítélet esetében az államháztartásálja a költségeket, elítélés esetében pedig a szülői felelősség gyakorlója legyen az, aki a költségeket állja, kivéve ha bizonyos esetekben például a család nem tudja biztosítani ezt a család korlátozott jövedelme miatt. Mindez szerepel a munkadokumentumban, amiről ugye már nem tudunk szavazni, nagyon fontos mindez, de ez most csak egy csak egy munkadokumentum a LIBE bizottság számára, amely a fő bizottság ebben a tekintetben. Remélhetőleg meg fogják őrizni ezt, és ezt a dokumentumot fogják folytatni a következő ciklusban majd. Elnök, köszönöm szépen, Tájn asszony. Szeretném kérdezni, hogy kíván-e valaki ehhez hozzászólni? Nem. Akkor csak a következőt tenném hozzá. Először is szeretném megköszönni, hogy ilyen részletesen vette a fáradtságot, és foglalkozott ezzel a munka dokumentummal, és a jogi bizottság egyértelmű álláspontját megkísérelte kidolgozni. Ezen túlmenőleg pedig a jogi bizottság az, amely a jogi vonatkozású kérdésekben különösen jól kiismeri magát, tehát nem csak az illetékes Libe Bizottság, amely az alapvető jogokkal és a belügyi kérdésekkel foglalkozik. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jogi bizottság meglátását is tükrözzük, és egyértelmű álláspontot alakítsunk ki. Úgyhogy köszönöm szépen, és ezzel át is térünk a nyolcadik napi rendi pontra. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a végrehajtó intézkedések, a 88-as cikk, az eljárási szabályzat 88-as cikk értelmében, ezek itt a vonatkozóak. Az előadónk Karim úr ma nem tudott eljönni, ugyanakkor az álláspontját, amelyet egyébként osztok, a következő nincsenek problémák, tehát semmilyen fenntartás nincs ezen anyaggal kapcsolatban, úgyhogy szeretném megadni önöknek a lehetőséget, hogy szintén nyilatkozzanak, amennyiben ezt megkívánják tenni. Ha nem, úgy tűnik, hogy nem, akkor azt hiszem elég gyorsan haladunk ma. A következő napi rendi pontunkhoz térünk át, a kilencedik pont, a szubszidiaritás, amelyel ismét Karim úr foglalkozott, ő az előadó, nincs ehhez semmi hozzátenni valónk. A legutóbbi március 19-én és 20-án megtartott júri ülésünk óta nincsenek újabb fejlemények, úgyhogy ezt a napi rendi pontot szintén lezárhatjuk, és ezzel most a 15-ös napirendi ponthoz térünk át, az egyebekhez. Itt a Lichtenberger asszony parancsoljon az előző ponthoz szeretne szólni, vagy már a kereskedelmi titkokkal kapcsolatban? Parancsoljon. Nos, számomra ez rendkívül érdekes, és igazából ezzel már régebben is foglalkozunk kellett volna. Most ugye azt hallhatjuk, hogy korábban ez már meg lett vitatva, végeredményben azonban ez problematikus, hiszen hivatkozunk erre majd a következő ciklusban is, éppen ezért ezt nagyon sajnálatosnak tartom. A kérdésem az lenne, hogy Miért kellett ezt még most gyorsan ide tűzni a napirendre? Ez a ttip kapcsolatos? Ugyanis természetesen tudjuk, hogy a kereskedelmi titkok és egyéb kapcsolódó kérdések a TTIP tárgyalások szempontjából kulcsfontosságúak a jövőben is, és ezért itt ebben a kontextusban szeretném ezeket megvitatni. Lichtenberger asszony, ezt tudomásul vesszük, természetesen nem titok, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal az egyik fő prioritás mostanában. Nagyon fontos és hasznos az, amit megjegyzett. A következő jogalkotási ciklusban fogjuk ezt majd megvitatni, és árgus szemekkel figyeljük majd a eseményeket, és körültekintően fogjuk ezt megvitatni. Galló asszony, az előadókért két szót. Igen, lenne egy kis megjegyzésem ezzel a tévával kapcsolatban. Én jelentéstevő voltam a témában, és azt gondolom, hogy ha ha jól emlékszem, már a legutóbbi szakbizottsági ülésen beszéltünk erről a kérdésről, és azt kértem a jogi szolgálattól, hogy, hogy, hogy, mm, hogy egy álláspontot fogalmazzon meg a témával kapcsolatban, és aztán azt úgy döntöttek, hogy nincs értelme munkadokumentumot készíteni a témában, mert nem lesz idő megvitatni ezt a kérdést úgysem a szakbizottsági ülésen. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel ez tárgyát vesztettek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igaz, ez igaz. A többi eh, anyaga kapcsolatban is csak végkövetkeztetést vontunk le. Most Udo Boxot eh, szeretném eh, köszönteni a Policy Department részéről. Őt meghallgatjuk, sőt, még kérdéseket is tehetünk fel neki. És ez az egyik legfontosabb téma a következő törvényhozási ciklusban. Meg is adom önnek a szót. Box úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Udo Boxnak hívnak. És a Policy Department ben a mm, polgári jogokkal foglalkozom, és tettünk, végeztünk néhány kutatást, és a kérdés az az, hogy a kereskedelmi titkokra vajon ki tér-e ez az anyag, és az egyes és hogy ezeket a kereskedelmi titkok, titkok maradnak-e, vagy ezeket feloldják. Az kérdés az az, hogy hogyan tudunk mind a két oldalon koherens megközelítést választani. Nem is biztos, hogy a szellemi tulajdonjogok vagy a kereskedelmi titkok kérdése a tárgyalás témájáit képezik-e. Önök tehát véleményt kértek a kereskedelmi titkok védelmével kapcsolatos elemzést kértek. Ezt később egy workshop vagy egy külső tanulmány keretében fel lehet dolgozni, amennyiben erre igény van. A kereskedelmi titkok mik is ezek? Egy konkrét példán Eh, keresztül közelítsük ezt meg. Vegyünk egy példát a zeneiparban. A 90-es években volt egy ügy, amelyben eh, döntött az eh, amerikai államok, amelyben Bradley urat Christo cég alkalmazta, és DJ-ket bízott meg ez a személy, éjszakai klubokban léptek fel ezek a DJ-k. És aztán ez a személy a, a, el felmondott, és aztán a munkaadója a kolorádói bírósághoz fordult a kereskedelmi kereskedelmi titok megsértése miatt a MySpace oldal nak a DJ-k által használt listáját tekintette kereskedelmi titoknak. Nos, nos míg ugyan a DJ-knek a nevét meg lehetett találni a nyitott listákon is, mégis úgy döntött a bíróság, hogy a MySpace oldalon található lista mégis védett kereskedelmi titoknak minősül. Aztán egy másik ilyen ügy a Coca-Cola, a Coca-Cola termék, amelynek az receptjét soha nem védették le szabadalommal. Tehát bármilyen bizalmas információ, ami egy termékre vonatkozik, ez levédhető. Bizonyos motoralkatrészek, információk azzal kapcsolatban, hogy egy bizonyos cég melyik országban akar gyártani, aztán menedzsment technikák egy cégen belül, vagy például egy, egy nemzetközi hotelláncnak a menedzsment technikái, taktikái. Aztán irodalom vagy művészeti termékek is, például televíziós sorozatok ötletei, vagy új fotók, össz, fotóösszállítás egy új lemezborítóra például. Aztán kabinett viták, vagy személyes, vagy biztonsági témákról szóló információk, vagy például egy esküvői fogadás fotói, ezek is ennek a tárgyát képezhetik. Aztán érzékeny információk egy konkrét termékkel kapcsolatban, amelyek még túlságosan korai stádiumban vannak ahhoz, hogy szellemi szabadalomnak számítsanak. A keres a kereskedelmi titok ez kevésbé egyértelműen meghatározott védelem, mint, mint például a szellemi tulajdonjog vagy a, vagy a szabadalom. Tehát ez egy homályosabb koncepció. Minden mellett különböző, inform, különböző interpretációkra lehet szükség a különböző bíróságok, különböző országok igazságszolgáltatási különböző döntésekkel, interpretációkat fogalmaznak meg. Nos, először is ez általában igaz rájuk, hogy a, a köz nem igazán ismeri ezeket az információkat, tehát ilyen szinten titkosak, aztán értéket képviselnek, de gyakran azért képviselnek értéket, mert, titk, mert titkosak, mert, ez, mert ez egy titok, és harmadszor pedig nagy erőfeszítésbe kerül megtart, fenntartani a, a titkosságát ennek az információnak. A kereskedelmi titok és a szabadalom tehát nem ugyanaz. A kereskedelmi eh, titok eh, titkot nem kell eh, köznyilvántartásban nyilvántartásba vetetni, ezért olcsóbb, nem úgy, mint a szabadalmat, amely pénzbe kerül. És a kereskedelmi titok nem kell, hogy a teljesen új legyen. Emellett, ami az időkeretet illeti, a kereskedelmi titok védelme akár örökre is szólhat, ezért előnyös lehet a szabadalommal szemben. Tehát a Coca-Cola recept már rég lejárt, ennek az erre bejelentett szabadalom már rég lejárt. A szabadalom ugyanis csak egy bizonyos időre szól. Egy következő előny az, hogy a kereskedelmi titok, titkot nem kell közzétenni. Ez a lényege az egésznek. Még a, eh, szab, a szabadalmat a, nyilat, a nyilvántartásba vétel előtt öm, értékelni kell, és mégpedig olyan szinten, öm, eh, tehát elég mérehatóan, és öm, eh, ha most megnézzük a jogi védelem kérdését, Különböző jogi e, eszközök vannak. Folyik a vita arról, hogy a kereskedelmi e, titok a e, szellemi tulajdonjogi részét képezi, vagy nem. A, az Európai Bíróság a Microsoft ügyben azt mondta, hogy nem része a szellemi tulajdonjognak, mindemellett a védelem szintje a különböző tagállami jogrendekben nagyon különböző. Ezt nem lehet összehasonlítani a szellemi tulajdonjog más részeivel, a copyright a trademarkkal és a és egyéb részekkel. Hogyha megnézzük a nemzetközi szintet, a WTO 94-ben úgy megállapodás kötött a TRIPS egyezményekkel kapcsolatban, annak érdekében, hogy a szellemi tulajdonjog használatával kapcsolatos torzulásokat elkerítse, eh, elkerüljen, eh, ezért eh, közös sztenderdeket határozott meg, és ennek 39-es cikke meghatározza a minimális szellemi tulajdonjogi védelmi szintet. Ez az Európai Unióra és a WTO tagokra kötelező érvényű. Természetesen érdemes megvizsgálni az Egyesült Államok beli jogrendet is, ahol is a kereskedelmi titkot 96-ban a gazdasági kémkedésre vonatkozó törvényben határozták meg. Itt ebben szerepel a, a különböző a pénzügyi világ, a gazdasági, műszaki, szabadalomra, tervekre, programokra, receptekre, formulákra, képletekre, eljárásokra, programokra vonatkozó információ ide tartozik, teljesen független attól, hogy ez hogyan van tárolva fizikai értelemben, grafikus módon, írásban, szóban. És aztán az, az a kereskedelmi jog elrablása, ellopása is büntetnek számít, hogyha ezt gazdasági célokra lopják el. Akár 5 millió dollárra rúgó, vagy hogyha egy cég végezt, követte ezt el, akkor akár 10 millió dollárra rúgó bírsággal, vagy vagy 15 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetők. Ez a szövetségi jog. Persze aztán emellett még vannak a államok jogai. Ami az Európai Uniós jogot illeti, ami a kereskedelmi jogot illeti, az egyetlen erre vonatkozó specifikus jogot illetően csak Svédországnak van erre vonatkozóan külön törvénye, Olaszországnak és Franciaország kitér erre, bizonyos jogszabályokban. Ausztria, Németország, Spanyolország és Lengyelország pedig a versenyjogon belül kezeli ezt a kérdést. Más országok jogszabályai a címkézési jogra illetve a, a munkajog, illetve a polgári jogban ö, kezelik ezt a témát. Hollandia és Luxemburg ö, egyéb ö, jogszabályokra ö, támaszkodik. Az Egyesült Királyságban és Írországban az esetjog, teré, esetjog létezik, ugye ott a kereskedelmi ö, jogot maguk a szerződések védik, megkötött szerződések térnek erre ki. Ezért novemberben, 2013 novemberében az Európai Bizottság azt javasolt, javasolt egy jogszabálytervezetet, a 2013-813-at, a amelynek a lényege a közé nem tett kereskedelmi titkok és információk védelme. Több milliárd eurós kár, kár merül fel az ipari kémkedés és a kereskedelmi, kereskedelmi titkok ellopása vagy ellopása miatt. A harmonizáció egyszerűsítené az európai vállalkozások és az innovátoroknak a e, e, munkáját, a, ez a versenyképességet erősíteni, és az ellenséges felvásárlások kevésbé e, lennének vonzóak, hiszen az ellenséges felvásárlás egyik vonzereje az az, hogy a kereskedelmi titkok birtokába kerüljön az felvásárló cég. A ez az irányelv javaslat a kereskedelmi titok definícióját vezetné be, vagyis és azt is meghatározná, hogy hogyan juthatnak jogi segítséghez az ezen az ilyen ügyben áldozat, áldozattá került, áldozattá vált vállalatok vagy cégek az áldozatok számára így ellet, egyszerűbb lenne az illegális tevékenységekkel szemben megvédeni magukat. A tagállamok megfelelő eljárásokat és jogsegét kell, hogy biztosítsanak a, az illegális, a kereskedelmi titoknak illegálisan birtokába jutott elkövetőkkel szemben. Természetesen mindennek arányosnak kell lenni az elszenvedett kárral. Minden szükséges tényezőt figyelembe kell venni, negatív gazdasági következményeket, az elmaradt hasznot például. Végeredményben, vagy végezetül, mi a lehetséges kihívásokat illeti, milyen kihívások várnak ránk a harmonizált, harmonizáció után az Európai Unió szerződés 114-es cikkére vonatko, cikkén alapulva három különböző szempontból vizsgálhatjuk ezt meg. Először is a tisztességtelen verseny szempontjá, szempontjából a itt szó, illetve a szerződés, szerződést kötő felek részéről, illetve a véleménynyilvánítás szabadsága szempontjából, vagy a szólásszabadság szempontjából az informátorok kérdése. Nos, mindez ami a bizalmasság megsértését illeti, ez egy szerződésszegésnek tekinthető, aztán felmerül a, a reverse engineering kérdése. Eddig nincsen védelem abban az esetben, hogyha kereskedelmi titkot jog, jogszerűen fedik fel, tehát reverse engineering szem, módján. Tehát gyakran, hogyha egy terméket szétszednek a, a mérnökök, és visszakövetik az előállítási láncot, akkor rájönnek ennek a titkára. Ami a whistleblower, tehát az informátorok kérdését illeti, hogyan kell kezelni ezeket a személyeket, vajon a kereskedelmi titok felfedése egyes esetekben akár a közérdeket is szolgálhatja. Hogyha egy cég például kartelben vesz részt, vagy környezetvédelmi jogot sért, ennek a felfedése a közérdeket szolgálhatja. Tehát alapvetően ezeknek kiegyensúlyozottnak kell lenniük az emberi jog védelméről szóló egyezmény a tízes cikke, illetve a nyolcas cikke a magánélet és a családi élet védelmére vonatkozik, és a az európai az az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10-es cikke, illetve 15-ös cikke, a szólásszabadság, az üzleti jogvédelme, és ezek az jogok mind egyenértékűek, ezek közül egyik sem fontosabb, mint a másik, ezért a kiegyensúlyozott megközelítés fontos. Hogyha további szakértői véleményre eh, van szükségük, akkor nagyon fontos, hogy ezeket az eh, elemeket figyelembe eh, vegyék. A Policy Department az Európai Bizottság javaslatáról egy átfogó elemzést kínálhat, vagy egy külső tanulmányt lehet készítetni a tiptárgyalások elemeit is fel lehet ebben vetni, illetve workshopot lehet szervezni ezen aspektusok figyelembevételével, tehát a tisztességtelen verseny, a titoktartás megsértése, a whistleblowing, a bűn cselekmények elkövetése ezekkel kapcsolatban, illetve az Európai Bizottság javaslatának elemzése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bux úr, ezt a nagyon érdekes tájékoztatást. Lichtenberger asszony kért szót parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez akkor gyakorlatilag megerősíti mindazok nézeteit, akik ugye mélyebben beleláttak ebbe az egészbe, az ön véleménye megerősít bennünket, hiszen nagyon is homályos mindez az elem, és különböző területeken szisztematikusan alkalmazzák annak érdekében, hogy a polgárok információhoz való hozzáférését megnehezítsék. Tudom, amikor például egészségügye kapcsolatos kérdésekről van szó, a különböző vállalatok kibocsátásairól, akkor kereskedelmi titkokra hivatkoznak, hiszen azokat senki sem ismeri, senki sem tudja, mi a helyzet, amikor például valaki azt próbálja megismerni, hogy egy adott termék az egészségre nézve káros elemeket tartalmaz-e. Ilyen esetek tömegével előfordulnak, és a probléma igazából nem a kereskedelmi titok maga, hanem az, hogy nagyon sok esetben ez a kereskedelmi titok sokkal inkább kiterjed, más gyakorlatokra, például ugye a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, vagy a kereskedelmi kémkedés. Itt igazából megpróbálnak elhallgattatni bizonyos személyeket, akik a vegyszerek illegális bevetéséről próbálnak információt napvilágra hozni, és a közelmúltban én is tájékozottam arról, hogy Franciaországban ezen kereskedelmi titkokat bevetik annak érdekében, hogy például ritka eseményeket, vagy a volt gyarmatokon való földterületek megszerzését eltussolják. Tehát igazából ez az, ez az elképzelés mm, adja magát a, arra, hogy felhasználják jogosulatlan célokhoz, és polgároktól, a polgárok többször felhívták a figyelmemet már arra, hogy kereskedelmi titkokra hivatkoztak, amikor például különböző egészségre káros anyagok kibocsátásával kapcsolatos információhoz akartak hozzájutni. Tehát ha kell itt ezen a területen valamilyen fajta szabályozás, akkor a különböző jogi kérdések között és a védelemre érdemes kérdések között egyensúlyt kell teremtenünk. Ez azért, azért mondom, mert valószínűleg itt a jogi bizottságban tíz év elteltével, valószínűleg ez az utolsó hozzászólásom, nagyon lelkesen vettem részt itt a munkában, és ma kénytelen vagyok azt mondani, hogy nagyon aggódom amiatt, hogy adott esetben akár az Európai Parlament is elindulhat egy olyan úton, amelynek során a polgárok jogait még inkább korlátozzuk, például amikor az Árhuszi egyezményről van szó, vagy olyan információkról, amelyek szükségesek a polgárok számára, hogy a kockázatokat értékelhessék. Éppen ezért csak kérni tudom a következő ciklusban itt dolgozó képviselőktől, hogy nagyon körültekintőek legyenek. Azt gondolom, hogy ha a kereskedelmi titkok nem kerülnek hivatalosan a tárgyalóasztalra, a TTIP esetében azért mégiscsak érintik a megállapodást. Lehet, hogy egy másik kérdés kerül a tárgyalóasztalra, vagy például a különböző elemek kölcsönös elismerése, a KKV-k, az európai KKV-k számára rendkívül veszélyes lehet egyfelől, de másfelől az információhoz való jog érvényesítése, például a dokumentumokhoz való hozzáférés jogának érvényesítése szempontjából legalább annyira veszélyes lehet ez a polgárok számára. Úgyhogy azt tudom csak kérni önöktől, hogy ezen a területen törekedjenek egyensúlyra, a különböző jogok között, és ezt nagyon lelkiismeretesen vitassák meg, hiszen ez érdemben érinti a tájékoztatáshoz való jogot, valamint a kölcsönös elismerés szempontjából érinti ez, azon, érinti ez azokat a veszélyeket, amelyek mindannyiunkra leselkedhetnek. a német vagy az osztrák jogban létezik egy ilyen tényállás, ami nem szabadalom vagy nem védjegy, de ide tartozik, az kereskedelmi titoknak minősül, de teljességgel átláthatatlan ez a, ez a kérdés, és a különböző bírósági ítéletekben teljesen más megítélésben részesül. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy rendkívül fontos téma a jövőre nézve. Köszönöm. Köszönöm szépen, Massip úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekesnek tartom, és nagyon, nagy lelkes, nagyon lelkesen hallgattam a szakértő előadását, azért, mert az egyik dolog, ami engem is aggasztott, miután ugye tíz éve vagyok itt ebben a szakbizottságban, és lejár a közeljövőben a mandátumom. Nagyon aggasztott engem az is, hogy Európában nem sikerült jogi, eljárási jogi szempontból jobban körülhatárolnunk a kereskedelmi titkot, ahogyan azt a mai előadónk is leírta. Úgyhogy fel kell vállalnunk ezt a munkát, főleg azok után, hogy gyakorlatilag lezárjuk a közeljövőben az Egyesült Államokkal a megállapodásunkat. És én dolgoztam jogászként az Egyesült Államokban, és a kritikus tömeg ott sokkal kiterjedtebb a kereskedelmi titok szempontjából, de úgy tűnik, hogy Európában tétlenek vagyunk, már pedig nem bízhatjuk ezt a bíróságok mérlegelési jogkörére, hiszen a jogalkotónak kötelessége, hogy amikor egy problémával szembesül, mint itt ebben az esetben, akkor, ahogyan ezt a szakértő is elmondta, ezt a területet körül kell határolnia, és nekünk kell ezt megtennünk. Ez a mi feladatunk, ez az utódunk, az utódaink feladata a következő ciklusban, és gratulálok a munkáért. Köszönöm szépen. Ezzel, miután úgy látom, hogy senki más nem kér szót ezen rendi pont kapcsán, elérkeztünk a szavazáshoz. Lichtenberger asszony szeretne még egyszer ehhez hozzászólni. Azt szerettem volna csak kérni, hogy amennyivel lehetséges a Policy Departmenttal közvetlenül vegyük fel a kapcsolatot, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg azzal kapcsolatban, hogy ez a tanulmány hogy nézzen ki, illetve mi kellene, hogy ebben szerepeljen a véleményünk szerint, főleg amikor a polgárok információhoz való jogának érvényesítése forog kockán, és ha lehetséges, akkor szeretném megragadni ezt a lehetőséget. Elnök, köszönöm szépen, ezt feljegyezzük. Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs ezzel kapcsolatban. Rendben, akkor a következő napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Na akkor úgy tűnik most pingpong formában. Megint Antonio kíván hozzászólni? Nem? Akkor ezt úgy tűnik félreértettem. Rendben, akkor ezt a rendkívül izgalmas és a jövő szempontjából érdekes kérdéskört egyelőre lezárhatjuk, és most köszöntöm az imént érkezett képviselőinket is, akik a szavazáshoz érkeztek. Pontosan kezdjük akkor a szavazást, és az eljárás véget szeretném jelezni, hogy az egyebek témájában az aténi delegáció munkájáról szeretnénk beszélni, vagyis nem fogunk erről beszélni, hiszen a ciklus végén ugye minden képviselő óriási nyomás alatt áll, ezért az, a bizottság titkárságánál tudok protokolloztam, és egy részletes jegyzőkönyv, egy részletes jelentés kerül majd a jegyzőkönyvben. Ezek után pedig akkor elérkeztünk a szavazáshoz. Ezek, ez ma rövid lesz. Először is szeretnék mindenkit megkérni, hogy ellenőrizze, vajon az elektronikus szavazókártyája itt van-e, mert amikor név szerint kell szavaznunk, az esetleges problémák merülnének fel, akkor kérném, hogy készfelemeléssel jelezzék, hogy jegyzőkönyvbe vehessük ezt. És a képviselők számára való tekintettel azt hiszem, hogy eléggé áttekinthető a helyzet, úgyhogy kezdjük is. Tájn asszony jelentésével a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme joga egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenét jogának megerősítése a jelentés témája. És remélem mindenki készen áll a szavazáshoz. Kettes cikk, mellette szavaz, ellene, elfogadtuk. Hármas cikk, egyes bekezdése, egyes kompromisszum, mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenegyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Igen, ezt feljegyezzük, Rapkai úr. Elfogadtuk. Bitte. Wir sind ein bisschen großzügiger. Kicsit eh, vonalak voltunk az idővel, mert nem vagyunk olyan sokan. Sonst ein Handzeichen. Ha nem, akkor kész felemeléssel jelezzék, és akkor eh, azt ellenőrizzük csak, ami korábban nem, ami az előbb nem volt átlátható. Mindenesetre ezt elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös és 34-es azonosak mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, elfogadtuk. 17 és 35 azonosak mellette, ellene, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as és 36-os azonosak, mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, mellette kiszavaz, ellene, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, elfogadtuk. 23-as és 39 azonosak mellette, ellene, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes és 28 azonosak mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, elutasítva. 6-os mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, elfogadtuk és ezzel a név szerinti szavazás következik. Elnézést, mondja az elnök. A zárószavazás következik a véleménytervezetről. Elektronikusan szavazunk. Kérem, hogy szavazzanak, a szavazást megnyitom, és akiknél nincs szavazókártya, azok szavazatát feljegyezzük. Megnyitom a szavazást. Rapkai és Berlinguer úr mellette szavaznak. Tehát ennek megfelelően akkor kitűnő az eredmény, egyöntetően elfogadtuk, és gratulálok Tájn asszonynak. Ezzel pedig gyakorlatilag lezárjuk a nyilvános ülésünket. Ezt röviden és fájdalommentesen szeretném lebonyolítani, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a konstruktív együttműködésért, és még mielőtt lezárnánk, Tájn asszonynak szeretném megadni a szót. Egyébként minden képviselőt arra kérnék, hogy lehetőleg maradjanak itt, mert a zárt ülésünk következik, ahol szintén szavaznunk kell. Most pedig Tájn asszonyi a szó, még mielőtt lezárnám a nyilvános ülést, ezt követően pedig kérném majd, hogy távozzon az, aki nem jogosult arra, hogy az ártülésen itt maradjon. A görögországi utazással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy akkor arról tájékoztassunk, mert azt mondták, hogy röviden a szavazás előtt tájékoztassak erről, most akkor nem tudom, hogy mi a helyzet tájnasszony. Most kapta meg a lehetőséget, hogy ezt röviden megtegye. A szavazás előtt azt mondtam, hogy tekintettel arra, hogy mennyire szorít az idő, nincs igazából sok időnk erre, most azonban néhány szóval összefoglalhatja a görögországi utazást. Kérem, hogy röviden és tömören fogalmazzon, mert az árt ülésünk rendjén számos kérdés szerepelt, hát ha lehet, akkor röviden. Igen, rendben. Akkor először is azt szeretném elmondani, hogy azt javaslom, hogy a jövőben az ilyen delegációs látogatásokat ne ilyen röviden a választási kampány előtt, vagy már, röviden a, vagy már a választási kampány alatt szervezzük meg, hiszen ez a részvételre is hatással volt, csak hárman voltunk. Berlinger úr, delegáció vezető, két nap elteltével el kellett, hogy hagyjon bennünket, úgyhogy azt javasolnám a jövőre nézve, hogy az ilyen látogatásokat, az ilyen utakat az utolsó fél év elején tartsuk. Azt szeretném elmondani, hogy a görögök szeretnék még, szeretnék még bizonyos jogalkotási folyamatokat lezárni, mint például a Brüsszel 1, a Stockholmi program, a nyilvános dokumentumok, bár én ezt nem hiszem, és az inszolvencia rendelet. Egyetértettünk abban is, hogy a jogrendek igazságügyi barométer általi összehasonlítása nehéznek bizonyult, és Görögországban kiderültek bizonyos dolgok, amelyek számunkra is meglepőek voltak. Így például a jogrendszer eddig kevéssé volt hatékony, Görögországban nagyon hosszú időt vesznek igénybe az eljárások, ennek többek között az a magyarázata, hogy igazából nem is a bíróságok elé, hanem már nem a bíróságok elé tartoznak az ilyen ügyek, hanem Például Aténban 350 ezer ügy vár tárgyalásra, és a büntetőjogi eljárások esetében is sok olyan eljárás kerül a bíróságok elé, amelyeket más országokban, például bírságok útján rendeznek. A Task Force most a bíróságokon kívüli vitarendezést segíti, van egy közvetítői eljárás is, ami most újdonság, és különböző rendellenességek, mint például az eljárások, a tárgyalások hosszú időtartama, ezekre a jogászok is felhívták a figyelmet. Görögországban van a legtöbb jogász, a jogászok száma legmagasabb ott, és ennek következtében nagyon sok a bírósági eljárás. Én azt hittem, hogy Görögországnál, Németországban rosszabb a helyzet, de úgy tűnik, hogy nem. Nincs egy külön költségvetés sem, hogyha például bútorokat kell beszerezni, akkor mindig rögtön a az igazságügyi minisztériumhoz fordulnak, és legalább fél évet vesz igénybe mindez, és az jogászoknak köszönhetően is nagyon elhúzódnak az ügyek. Van egy új polgári jogi rendtartás, a büntető jogi rendtartás reformálása folyik, egy elektronikus igazságügyi rendszer kidolgozása folyamatban van, megbízható statisztikáink nincsenek. A bíróknak gyakran nincsenek számítógépeik, ezeket is be kell szerezniük, saját maguk kell, hogy megvásárolják ezeket, és a hozzájuk tartozó szoftvert is. Időközben csökkent már a jogászok, az ügyvédek száma, de bevezettek bírósági költségeket is. Például van egy 200 eurós általánydíj a fellebezésekhez, ugyanakkor a bírók már kritizálták ezen költségeket, is. amit még hangsúlyoznunk kell, hogy a lakosság szeretné a reformokat az igazságügyi rendszeren belül, két éve folyik a küzdelem a korrupció ellen, főleg a fiatal bírák részéről, és most első alkalommal politikai támogatásban is részesülnek. Ugyanakkor a pénzügyi politikai területen még vannak akadályok, a reformok nem haladnak előre. Ennek az is magyarázata, hogy mindent igazságtalannak ítélnek meg, hiszen ezek főleg a kisebb vagy közepesebb jövedelműeket és a nyugdíjasokat sújtják, ők többet kell, hogy fizessenek, mint a nagyobb jövedelműek, tehát a pénzügyi politikát, a pénzügyi politikát meg kell reformálni. Ami pedig az adócsalást illeti, itt is történtek fejlemények. 200 nagy jelentőségű ügy feldolgozása folyik, ugyanakkor ezeket még nem sikerült rendesen feldolgozni, és Görögországban hiányzik az a fajta rendőri szerv is, amely kiismerné magát az ilyen ügyekben, ami pedig a bírákat illeti. Rendkívül érdekesnek tartom, hogy négy alkalommal csökkentették a, bírály, a bírák fizetését 2012-ig 28 százalékkal, aztán 2012 végén még egyszer csökkent a bérük, tehát időközben már 60%-kal csökkent a fizetésük, és emiatt fellebbeztek, mert a függetlenségüket ez veszélyezteti a megítélésük szerint, és a legfelsőbb bíróság most tárgyal mindenről. Ez a 38%-os bércsökkentés veszélyezteti a helyzetet. Tehát a 38 és a 60 százalékos fizetés csökkentés után nem tudni, hogy mi következik. Még új bírákat 1800 eurós nettó fizetésért alkalmaznak, ami elég kevés, és bárhova áthelyezhetik őket az országba, bármelyik szigetre is, és ennek a költözésnek a kiadásait, a költségeit ők kell, hogy állják, illetve a hazautazás költségeit is tehát itt megint csak nagyon komoly megtakarításokra kerül sor. És egy utolsó dologról szeretnék még beszélni. A Task Force munkáját nagyon pozitívan ítélik meg, a jövőben is igényt tartanak rá, ugyanakkor a trojka munkáját az igazságügy terén is negatívan ítélik, főleg a Nemzetközi Valuta Alap beavatkozása miatt, egyrészt azért, mert a valuta alap a common law rendszerét amely ugye nem igazodik a görög jogrendhez, ezt alkalmazza, és a valutalap három havonta új személyeket küldött, akik ugye nem voltak eléggé tájékozottak, tehát a tárgyalásokat a legelejétől kellett újból kezdeni, és egyetértés volt abban a tekintetben is, hogy az igazságügy területén ezt nem lehet, egy, nem lehet alávetni a piac törvényeinek holott a Trojka persze ezt tette, és a Nemzetközi Valuta Alap is, és ehhez ebben a tekintetben a delegációnk is egyetértett ezzel a ponttal. Hát mivel kevés időnk van, ennyiben hagynám, még annyit szeretnék megegyezni, hogy az ilyen delegációs látogatások nagyon fontosak, főleg ugye Görögországba is, hiszen az az a tagállam, amelyről az utóbbi időben a helyzet miatt a legtöbbet beszéltünk. Um, köszönöm szépen, Tájn asszony. Most ezzel rátérnénk az ülés um, hivatalos végéhez, ugyanis most egy zárt ülés következik. Engedjék meg, hogy előtte hadd mondjak köszönetet mindenkinek a kiváló konstruktív együttműködés együttműködésért. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, akik majd az új parlamentben is tagok lesznek, azoknak is, akik már nem jönnek vissza, és köszönöm a titkárságnak a mindennapi támogatást és segítségnyújtást. A következő hivatalos ülésre az új új ülésszak alatt lesz, kerül sor július 7-én Brüsszelben, és ezzel lezárom az utolsó rendes ülést, és azok, akik ülést, és azok, akik az zárt ülésen nem vehetnek részt, azokat kérem, hogy hagyják el a termet. Nagyon röviden megszakítom az ülést, egy percre, és aztán folytatjuk a zárt üléssel, hiszen ott is még számos döntés vár ránk.